sehr geehrte damen und herren! ich nehme die sitzung wieder auf. ich ersuche auch hier im saal zu. kedves kollégák akkor most folytatjuk. kérem hogy ne, ne interjúzzanak senkivel ezt kívül kellene megtenni. most pedig következik a napirendünk következő pontja a bizottság alelnökének és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a nyilatkozata a jemeni humanitárius helyzet. Bert Kunders úr fog a főképviselő asszony nevében beszélni. Parancsoljon!